Az elnök. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Megnyitom a mai ülésünket. Az első napi rendi pontunk az Európai Beruházási Bank éves jelentésére vonatkozó jelentés George Sabin Kutasz kollega tollából az Európai Beruházási Bank elnökét, Mester urat szívesen üdvözlöm. És rögtön meg is adom a jelentéstevőnek négy percben a szót. Jaj. Mulțumesc mult, domnule președinte. Domnule președinte, Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Kedve,